Kedves kollégák, a mai este egy szóbeli választ igénylő kérdéssel kezdődik a társasági adó információk egyes vállalkozások és fiatalok általi közzététele ügyében. Itt ö, jogtalan vagy nem jogszerű fellépésekről van szó. Először üdvözlöm egyébként a tanács képviselőjét, de először az előadónak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Biztos asszony, elnök asszony, Hameyrta asszony. A hosszú idővel ezelőtt elfogadott a parlament egy irányelv javaslatra vonatkozó felszólítást, hogy nagyobb transzparencia érdekében a társági adóztatásban igyekezzenek javítani a helyzetet Bizonyos vállalkozások számára éppen ezért nyilvánosságra hozatali kötelezettséget írnának elő, ez jobb jelentés, tételi kötelezettséget jelente. Itt új számviteli szabályokat kívánának meghatázni a koncernek számára. Éppen ezért a bizottság javaslata az, hogy az 50. cikk alapján a jogalapot megváltoztatják az Európai Parlament. A jogi szakbizottság bizottság vélemény alapján, amely 2017. január 20-án született, javaslatot teszünk a további munkára. A parlament és az Európai Bizottság egyetért, hogy transzparenciáról, számvitelről, pénzügyi beszámolóról van szó, vagyis a mérlegekről. Nem arról beszélünk, hogy itt egy új adózási kezdeményezés indulna. Megvan a mandátumunk, hogy tárgyaljunk önökkel, a tanácsán. Elmúlt év július óta és szeretnénk ezt a koncern nyilvántartási kötelezettséget lezárni. Önök a tanácsban még nem alakítottak koncepciót arra nézve, hogy ez hogyan alakulja a jövőben, miért. Azért, mert egyes pénzügyminiszterek a jogalapot támadják, és azt mondják, egy új adókezdeményezésről van szó, szóval éppen ezért a 115. cikkből kéne kiindulni jogalapként. Világos, hogy az EU parlamenti pozíciója az, hogy nem akarunk mi egységesíteni adókat, vagy nem cél az, hogy javítsuk az együttműködést ezzel, nem akarunk új adókötelezettségeket sem kírni senkire, hanem arról van csupán szó, hogy a föld legnagyobb vállalatait szeretnénk arra késztetni és kötelezni, hogy tegyenek közé információkat a az adóztatással. Ez az nyilvános koncern adónyilatkozat lenne, adóbevallás lenne. Ez Európában működő koncernekre vonatkozna. Erről van a múl, szó, a multik a nyilvántartási kötelezettségét kéne, vagy nyilvánosságra kötelezettségét kéne erősíteni, mert mindeddig az európai polgárok nem látják, hogy mi történik, és nem bízhatnak a nagy koncernekben. Mit tud tenni a tanács? ennek érdekében mi Európai Unióként úgy gondolom, hogy úttörő szerepet játszhatunk ebben az ilyen public CVCI esetében, tehát a nyilvánosságra hozatali hogy közzétételi kötelezettségekről van szó, szóval szeretnék egy korábbi irányelvre hivatkozni, amely már útnak indított egy néhány ötletet, egy új választást, vagy új, új úton indulnak? Miért tart ez két évig? Hogyan indokolják meg a tanács álláspontját a jogalapot tekintve? A miniszterek számára világos, hogy a javaslat nem foglalkozik a nemzeti adók mértékével a adó bevallás prioritást élvez a tanácsban. Hogyan tervezi a tanács, hogy haladást érjen el ebben a rendkívül fontos anyagban, hogy még ebben a választási ciklusban sikerüljön haladni ténylegesen? világos, csak nagy koncerneket köteleznénk a transzparenciára, kis és középvállalatokat kivonjuk ebből, vagyis csak a legnagyobb cégek, amelyek árbevétele 750 millió euró fölött van, tehát csak rájuk vonatkozna ez. Ez a vita egy álvita számos pénzügyminiszter esetében is taktikáznak, mert egyszerűen nem akarnak elfogadni bizonyos kellemetlen törvényeket, megvárják, amíg fűnő a dolog feletté. Kérdezzék meg az egyes minisztereket, akik blokkolnak, például az osztrák kollégát, miért blokkolja a miniszter úr ezt a törvényt? Azért, mert a nagy koncerneket érinti ez a törvény ezzel nem startupokat védenek, nem sarki kávézót védenek, még nagy vállalatokat sem. Kit védenek? Az óriási cégeket védik, a koncerneket, amelyek gyakorlatilag alig vagy nem fizetnek adót. Ezért arról beszélünk az összes adófizetőnek joga Európában, hogy megtudja, hogy mennyit fizetnek adóként a Google, a Starbucks és mások ezért felszólítom önt, hogy legyenek aktívak a tanácsban. Thank you. I now give the floor to minister. Köszönöm szépen. Panajotova miniszter asszonyé a szó a tanács képviseletében. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Mindenek előtt szeretnék Régner asszonynak, társelődónak köszönetet mondani, valamint Szoboda úrnak, a Júri Szakbizottság elnökének is köszönöm a kérdést. Fontos ez a dosszié. A bizottság 2016-ban nyújtotta be a javaslatot, nagyon fontos az adóalaperózió és a nyereség áthelyezés elleni küzdelem. Több mint 15-ször találkozott az illetékes munkacsoport négy egymás követő elnökség alatt. Idén februárban Szoboda úr és Gátyéri úr írt írtak egy levelet a nagykövetnek, kérték, hogy mi a helyzet, és kérték azt, kérdezték, hogy fel lehetne gyorsítani a tárgyalásokat. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy vannak még megoldatlan politikai kérdések, és ez akadályozza meg, hogy megszülessen a tanácsban a megállapodás. Az egyik ilyen kérdés a jogalap. Ez valóban a rendes jogalkotási eljárást változtatná meg. A bulgár elnökség átvette a technikai munkát, ami az egymás követő előző három elnökség alatt már jelentősen előre haladtak. Konzultáltunk a delegációkkal, vizsgáltuk az egész anyagot de hát nyilván értik, hogy nem tudok ma itt konkrét kötelezettségvállalást tenni. Több időre van szükség a tanácsnak, eh, hogy tisztázza az álláspontját. Én eh, tájékoztatni fogom önöket minden további fejleményről, és remélem, hogy megtaláljuk a megoldást. Szeretném biztosítani önöket arról, hogy dolgozunk ezen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Poszpisil úré a szó másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. Nagy figyelemmel hallgattam a tanács képviselőjét, és hát sokkoló az ön válasza, egyáltalán nem kielégítő. Elutasítom az ön válaszát. Ez csak egy alibi, ez egy ürügy. Ugyanis van egy irány nyelvre irányuló javaslat, ezt el kellene fogadni, ezt teszi szükségesé a közérdek. Ön is említette, hogy az adó elkerülés, adókijátszás ellen küzdeni kell. A tanács pedig egyszerűen képtelen elfogadni ezt az irányelvet, és mindig a jogalapra hivatkoznak. Hát ez, egy, ez csak egy ürügy. Ezen megpróbálják leállítani, az, leblokkolni az eljárást akkor már őszintébb lenne azt mondani, hogy vannak olyan országok, amelyek ezt nem akarják elfogadni. Akkor nevezzük meg nyilvánosan, ezek az országok nem értenek egyet, nem akarják nyilvánosságra hozni, közzétenni ezeket az információkat. És akkor az emberek majd tudni fogják, hogy ennek alapján hogyan alakítsák ki a véleményüket. Miért kell itt vitatkozni a jogalapról, és miért nem teszik közzé ezeket az információkat, amikre nagy szükség van az adott csalások elleni küzdelemben. És vannak országok, akik egyszerűen nem akarják ezeknek az információknak a nyilvánosságra hozatalát. Ezt a nyilvánosság tudomására kellene hozni. Köszönöm Koferáti úr egy percben. Signora Ministro, Tisztelt biztos asszony, a ahogy hallottuk, a parlament azt kéri, hogy eh, amiről már beszéltünk hosszasan, és aztán jóvá hagytuk, hogy országonként a bizony a multinacionális vállalatok információi nyilvánosságra kerüljenek. Ez egy hatékony és eh, jó eljárás, ezt most kell megcsinálni, különösen tekintettel azokra a botrányokra, amelyek az elmúlt években tapasztaltunk. Azt láthatjuk, hogy az adókikerülés egy nagyon súlyos dolog, és a gazdaságot tönkreteszi az Európai Unióban. Vállalatok óriási jövedelemre tettek szert, és ugyanakkor minimális adót fizettek. Tehát egyszerűen nyílt lapokkal kell játszani, ez fontos az állampolgárok, a fogyasztók szempontjából. Ezeket a módozatokat nem lehet így hagyni, ez tisztességtelen azokkal szemben, akik rendesen fizetik az adójukat, és akik olyan mechanizmusok áldozatai lesznek, amik tisztességtelen versenyt hoznak létre. Sürgős választ kérünk Önökről. Michel Duran a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter asszony. Nem tudom, hogy hogyan mondjam meg Önnek, a, a szígyen érzetemet, amit érzek, és amit mindenkinek éreznie kellene ma európai jogalkotóként. Olyan helyzet, egy konkrét helyzettel állunk szemben, és ön is nagyon tudja, ez a helyzet drámai. Kisvállalatok, KKV-k, minivállalatok kénytelenek megfizetni az adójukat, kénytelenek betartani a szabályokat, és ott vannak az óriási nagyvállalatok, amelyek pedig az átláthatósága ködbe burkolóznak azért, azért, hogy kibújjanak az adó alól. Már legalább két éve kérjük, követeljük különböző állampolgári konzultációk alapján, botrányok kapcsán kérjük a bizottsággal együtt két jogi szolgálattal, a bizottság és a parlament jogi szolgálatával együtt, hogy már pedig az átláthatóság felé kell menni, és ezeket az információkat láthatóvá kell tenni. Ez nem adóügyi kérdés, egyszerűen nem lehet elfogadni azt a, az érvelést, aminek semmi alapja nincs. Nagyon kérem, hogy vegye, tekintse szívügyének ezt az ügyet. Köszönöm szépen, Kriszokonász úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Több mint egy éve az Európai Parlament már sürgette a bizottságot és a tagállamokat is, hogy az európai jogszabályokat módosítsa annak érdekében, hogy nagyobb legyen az átláthatósága az adóknak, amit alapvetően a multinacionális vállalatok fizetnek. Nagyon sok ilyen vállalat valami egy helyen termelnek a termékeiket óriási nyereséggel másút értékesítik, és érdekes módon valahol egészen máshol nagyon alacsony százalékkal adóznak az a követelmény, hogy ezt nyilvánosságra hozzák országonként információt, segíthetne abban, hogy az adókikerülésnek korlátokat szabjunk, illetve az adótervezésnek. Nem tisztességes és nem fenntartható, az, hogy KKV-k, munkavállalók egyre több adót fizetnek, miközben a multinacionális cégek gyakorlatilag mindent elvisznek, és ez továbbiakban már nem elfogadható. Rosszáti úr másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az adó átláthatóság egy nagyon fontos kérdés lett az, áll- az uniós polgárok számára a bizottság készített egy javaslatot országonként a 2016-ban, ez két éve. Én akkor árnyék jelentéstevő voltam a parlament részéről, és nagyon nehéz munkát végeztünk azért, hogy megfelelő, kiegyensúlyozott megoldást találjunk, hogy a átláthatóság érvényesüljön. Múlt év júniusában akartuk ezt elfogadni. Ez az adó átláthatóságnak a nem elfogadása az egyik dolog, de még csak össze, még egy ülés sem hívtak össze. Egyszerűen blokkolják, mert a tagállamok nem tudnak megállapodni az úgynevezett jogalapban, ez egyszerűen nevetséges. Nem az adó kulcsokról, vagy adó bevételekről szól ez az irányelv, hanem arról, hogy legyenek átláthatók. Ennek semmi köze nincsen azzal, hogy nemzeti kompetenciákat sértenék. Ezért kérem a tanácsot, hogy nagyon gyorsan indítsák meg a munkát ezzel az irányelvvel kapcsolatban. Köszönöm szépen, Schlein asszony egy percben. Sono passati dieci mesi da quando questo Parlamento... Köszönöm szépen hónapok óta elfogadta, hét hónapja pontosabban szólva a parlament eh, ezt a javaslatot, amely egy irányelvet irányoz elő eh, a közétételekkel, az adók bevallások közvetételével kapcsolatban ezzel transzparenciát, átlátásokat akarunk. Kicsit lassabban kérjük. Nos, a nemzetközi vállalatok, a multik, a banki szektor, vagy más területeken is közé kell, hogy tegyék a tevékenységi helyük szerinti advallásukat, méghozzá hogy módon, hogy elmondják, mennyi nyereséget értek el, itt a, nem csak arról van szó, hogy egy közös pozíciót kell kialakítani, végre a tagállami szinten is lépni kell. Egyelőre kifogásokat keresnek, konzultációkat kínálnak, de a LuxLeaks, Panama Papers, stb. után ez nem elegendő. Meddig kell még várni, amíg világos választ tudunk adni? Azt hiszem túlságosan gyorsan beszélt. Befejezte? a hozzászólását, de szerintem érdemesebb lassabban beszélni, mert akkor a hallgatóság is követni tudja. Ketten kívánnak hozzászólni, Pierre Kainen képviselő asszony az első spontán hozzászólások keretében. Nagy többsége van annak a jogi értelmezésnek, amely kimondja, hogy ez a közös hatáskörbe tartozik ez a kérdés, és ez összefügg a mi eljárásainkkal és az audit irányelvvel. Azt hiszem, világos, hogy a rossz jogalapra való hivatkozás, egy fügefa levél, egy ö, csalás. Gyakorlatilag szándékosan használják ezt, hogy ö, blokkolják ezt az abszolút esedékes ö, országonkénti közzétételi kötelezettséget. Ez szembe megy minden nemű tisztességgel, fairness és azzal, amihez joguk van az európai polgároknak. Nagyon bízom abban, hogy a bulgár elnökség egybehív egy ülést, és tényleges jogi véleményt kér különböző forrásokból, és a tanácsa belül tisztázza ezt a pontot, mert hogy nem oldódik meg attól a dolog, hogy ülünk mellette. Marias úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kis és középvállalatok és a polgárok befizetik az adókat. Számos országban, mint Görögországban is kemény ilyenkor az adópolitika. Viszont a múltik elkerülik az adófizetést. Gondoljuk csak a LuxLeaks-re. És a multiknak is kötelezővé kell tenni az adófizetést ott, ahol a profit keletkezik. És eh, közzé kell tenniük a jelentéseiket, a mérlegeiket minden országra vonatkozóan. Ez egy alapos elvárás szerintem, és eh, ez segítene az adóelkerülések megszüntetésében is. Sajnos az a helyzet, hogy bizonyos tagállamok ezt akadályozzák. Az, Pánajotova asszony, mondja, Pánajotova asszony mondja meg, hogy mely országok akadályozzák ezt? Kik azok, akik az irány elfogadását akadályozzák? Átláthatóságot akarunk is válaszokat itt az Európai Parlamentben. Köszönöm szépen. Ezzel megadom a szót Jotova asszonynak, hogy válaszoljon. Thank you. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagy figyelemmel hallgattam és feljegyeztem az észrevételeiket. Tovább fogunk dolgozni ezen a dosszién. Én itt most valamennyi tagállamot képviselem, ezért nem nevezhetek meg eh, egy országot sem. Még azt szeretném elmondani, hogy eh, sürgősnek tekintjük mi is az ügyet, de megegyezésre van szükség. Az elnökség és a fővárosok is nagyon sok időt, energiát fordítanak arra, hogy véglegesítsék az álláspontjukat. Egyhangúlak kell a tanácsban meghozni a döntéseket. A bulgár elnökség szeretne előrelépni, és ezért a célért dolgozunk. Ahogyan a bevezetőmben elmondtam, nyitottak vagyunk további egyeztetésekre, és szeretnénk tovább lépni, egy találkozót is meg fogunk szervezni a parlamenttel, de kétoldalú egyeztetésekre is és kapcsolatfelvételekre is nyitott vagyok. Köszönöm. Köszönöm.